tapasztalatok nyomán egy második sor hasonló eseményre került sor, mégpedig Romániában és októberben. Több mint 500 résztvevő érkezett a lehető legkülönbözőbb háttérből. Ez hangsúlyozza azt, hogy a, a közhatóságoknak európai, nemzeti és helyi szinten mennyire fontos az együttműködése. Felhívtuk a roma közösségeket és a hatóságokat arra, hogy párbeszédet kezdjenek az EU alapok leghatékonyabb felhasználásáról. Más szereplők, például a civil szervezetek szerepe is rendkívül fontos. Azzal fogjuk nyomon követni ezt a folyamatot, hogy rendszeresen hasonló üléseket tartunk. A következő évben Bulgáriában és Szlovákiában fogunk hasonló eseményeket szervezni. Most pedig arról beszélnék, hogy hogyan tudunk az euró európai alapokkal hatékonyabban dolgozni a társadalmi befogadás, különösen a romák befogadása érdekében. Az EU strukturális alapok nagyon fontos pénzügyi emelő erővel rendelkeznek, hogy felhasználjuk őket a romák helyzetének javítására. Az európai szociális alapoknak az egyhatoda, ez több mint 10 milliárd euró, olyan intézkedésekre van elkülönítve, ami a hátrányos helyzetű például roma emberek társadalmi befogadásának az elősegítését irányozza elő. Nagyon örülünk annak, hogy látjuk, hogy a tagállamok felhasználják az EU alapokat a romák támogatására, de nem a lehető leghatékonyabban, vagy nem teljes mértékben, ezt is tapasztaljuk, ezért több tennivalónk van még. A bizottság a Roma Task Force létrehozásával elősegíti ezt a folyamatot, mert ez fel fogja vizsg- felül fogja vizsgálni a nemzeti és EU-s alapok elköltését a roma integrációra, és javaslatokat fog megfogalmazni. Reding asszony biztos elmondta, hogy jelen pillanatban a tagállami kérdőíveket elemezzük. A Task Force nem sokára beszámol majd az eredményektől, amikor befejeztük ezt az elemzést. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy beszéljek a következő lépésekről is. Áprilisban, következő év áprilisában a bizottság egy nyomonkövetési dokumentumot fog bemutatni. A Task Force jelentése alapján javaslatokat fog megfogalmazni arra, hogy hogyan lehetne az EU alapokat hatékonyabban felhasználni a jelenlegi és a következő program időszakban. A jelenlegével kapcsolatban lehet, hogy a leginkább érintett tagállamokat a bizottság majd meghívja, hogy kiigazítsák operatív programjaikat a roma befogadási politikák előmozdítására. Aztán lesz egy EU keret a nemzeti roma integrációs stratégiák számára. Hatékonyabban szeretnénk ezeket felülvizsgál, felügyelni. Tagállamokat meg fogjuk hívni, hogy mutassák be a nemzeti stratégiáikat, amelyek a nemzeti reformprogramjaik részét fogják képezni. Ilyen pillanatban a strukturális alapokat készítjük elő a 2013 utáni időszakra. Meggyőződésem, hogy a szociális alap az Európa 2020 célkitűzéseket kell, hogy támogassa, azaz a készségek, mobilitás, alkalmazkodó képesség és a társadalomban való részvétel, kérdéseit, és különös tekintettel kell, hogy tegye ezt a kisebbségekre, különösen a romákra. Az ötödik kohéziós jelentésben Hán biztos úr hangsúlyozta, hogy a strukturális alapokat kisebb vagy kevesebb kulcs prioritásra kell fókuszálnunk. A társadalmi befogadás és a szegénység csökkentése ezek közé tartoznak. A szociális alap 75 milliárd eurót fog elkölteni a jelenlegi programozási időszak alatt. De ez a vita, ez most nem csak az összegekről szól, hanem engedjék meg, hogy elmondjam, hogy elsősorban nem a számokról szól, hanem a jobb együttműködésről, például a rendelkezésre álló erőforrásokkal kapcsolatban jobb projekttervezés, jobb feltétel meghatározás és célzottabb fellépésekre van szükség a több erőforrásokról, arról beszélünk, akkor például a pénzügyi piacokat a, a, és a munkahelyteremtést emelném ki, a szegénység csökkentésére ezek is felhasználhatók. Végül szeretném elmondani, hogy a romák befogadásának az ügye továbbra is a napi rendünkön marad. Közös felelőssége ez az Európai Uniónak és a tagállamoknak. A sikeres szociális és gazdasági integrációhoz elkötelezettségre van szükség. Én minden érintett fél, az intézmények, az tagállamok és a nemzeti szervezetek részéről, valamint a roma szervezetek részéről is. A romák problémái kapcsolódnak egymáshoz, nagyon összetettek, de őszintén meggyőződésem, hogy nem szabad, hogy ez elriasszon minket a legkirekesztettebb és leghátrányosabb helyzetű kisebbségünk szomorú sorsa prioritásunk kell, hogy legyen. Köszönöm. Thank you very much uh, for... Köszönöm szépen. Remélem, őszintén remélem, hogy fordulóponthoz érkeztünk, és nagyra értékeljük a biztos úr erőfeszítéseit, valamint Reding biztos asszony erőfeszítését a bizottságon belül és azon kívül is. Reméljük, hogy az előkészítés alatt álló jelentés, amin a LIBE szakbizottság és más szakbizottság is dolgoznak, nagyon jó alap lesz egy oldalról arra, hogy jó és hatékony párbeszédet folytassunk, más oldalról annak is jó alap lesz, hogy jövőben elérjünk eredményeket. Tovább lépünk. Harry Szikilunát szeretném felkérni az Európa tanácstól, ahol a roma ügyek koordinátora, hogy tartsa meg előadását. Thank you, madam. Köszönöm szépen. Egy kollégám, aki nem régen meglátogatott Észak Nyugat-Európában egy roma közösséget, azt mondta, hogy akkora sokkot kapott, hogy nem tudott tőle utána aludni. Én is meglátogattam ezt a telepet néhány évvel ezelőtt, és ez nem a az legrosszabb azok között, amiket láttam. De ami leginkább megdöbbentett az az, hogy az átlag állam, EU-s állampolgár mennyire összezavarodik, amikor felfedezi, hogy ilyen nyomor létezik az Európai Unió közepén. És továbbra is fennmarad, annak ellenére, hogy több évtizedes erőfeszítéseket folytattak nemzetközi szervezetek és roma szövetségek is. Elnézést, hogy pessimistán kezdtem, de konferencia követ konferenciát, és én mindig csak gondolkozom azon, hogy mennyi ideig kell még a romák ezreinek ilyen nyomorúságos körülmények között élniük. Szegregált iskolába járnak a gyerekek, nem kapnak munkát az emberek, és folyamatos támadásokat kell elszenvedniük. Meggyőződésem, hogy nagyon gyakran próbálunk, nagyon sokan próbáljuk feltenni a, a probléma okára vonatkozó kérdéseket, és próbálunk válaszokat találni. Járok Halszín is feltezi ezt a kérdést jelentésében, amikor arról beszél, hogy számos együttműködési mechanizmus és intézmény fennállása ellenére a problémák és a kihívások a romák befogadásával kapcsolatban még egyáltalán nem lettek sikeresen kezelve, és ez, hogy nincs választás, nincs változás, ez fenntarthatatlan állapot. Az összes szervezet erőfeszítésének kellett, kell, na, tehát nem mondhatta el mindegyikre, hogy ne lett volna sikeres. De hogy Hemelbek úr, az emberi jogi biztos mondta, a változás lassú, nagyon lassú, és folyamatosan akadályozzák olyan dolgok, mint például kiutasítás, fizikai támadás és egyéb incidensek. A romák befogadása Sáról szóló jelentés tehát Járóka asszony válasza erre a kérdésre. Az Európa Tanács múlt októberben magas szintű ülést tartott Strasbourgban, hogy ugyanerre a kérdésre válaszoljon és hatékony választ adjon a szociális és gazdasági marginalizáció problémájára. Az Európa Tanács aktívan foglalkozik a 60-as évek óta a roma ügyekkel, és az évek alatt több projektet kidolgozott, és rengeteg szakértelmet halmozott fel. A magas szintű ülést az Európai Unióval együttműködésben szerveztük, a jövőbeli prioritásokra összpontosítottunk a szociális kirekesztés elleni fellépés érdekében. Számos praktikus, gyakorlati ö, lépést próbálunk tervezni, amelyek rövid idő alatt látható eredményekkel járnak. Az egyik fő intézkedés az Európai training Program létrehozása iskolai, egészségügyi és munkaügyi mediátorok számára. Az első ilyen tréningprogram 2011-ben lesz megszervezve. A meglévő képzési anyagokra fog épülni, de új tananyaga lesz, amelyet az év végéig szakértők fognak végigvizsgálni és értékelni. A jogászok képzése 15 éves tréning programokban szerzett e, ezt tapasztalatunkra fog épülni, amelyet a Roma Jogi Központ, az Emberi Jogi Bíróság és az Európai Szociális Karta alapján alakítottunk ki. Folyamatos kurzusokat tartunk rendőri, rendőrtisztek, bírák és ügyészek számára is, ami az roma és a romákhoz hasonló életmódot folytató utazó emberek számára nagyon hasznos lesz. De nem csak a szociális dimenzióra összpontosítunk. Ez a Strasburgi kezdeményezés amelyre a nyilatkozatunkban is utalunk. Ez felhívja a tagállamokat arra, hogy a roma történelemre hívják fel a diákok figyelmét az iskolákban, építsék be a tananyagba a roma kultúra és történelem elemeit, és a roma kultúra és örökség gyökereit támogassák, valamint ösztönözzék a kulturális intézmények helyi közösségek és roma telepek munkáját, hogy fenntartsák ezeket a gyökereket. Adatbázist is létre akarunk hozni, ami 2011 első felében lesz működőképes. Ez javítani fogja kapacitásunkat, hogy a információ gyűjtsünk, elemezzünk és cseréljünk. A roma és egyéb ilyen vándornépek életével kapcsolatban ahhoz, hogy ezeknek a céloknak az elérése sikeres legyen. A Strasburgi nyilatkozat egy, megerősített együttműködésre kíván támaszkodni a nemzetközi szervezetek és intézmények, valamint a civil társadalom köztük a roma szervezetek között. Ebben a kontextusban szeretnék egy nagyon jó példát említeni az együttműködésre ez már a Strasbourg nyilatkozat előtt is megvolt, nem az en, ennek az eredménye. Ez az új nemzetközi task force a romák oktatásával foglalkozik ez, amelyet az Európa Tanács, az Európai Bizottság, az EBSZ, az UNESCO, az UNICEF, a Roma Oktatási Alap és a Nemzetközi Step by Step Association hozott létre. Ennek a célja az, hogy a romák oktatási céljait hatékonyabban tudjuk elérni, és javítsuk a végrehajtást minden szinten, helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is. A Strasburgi kezdeményezések felkérik a tagállamokat arra, hogy támogassák és ösztönözzék a helyi és regionális hatóságokat abban, hogy páneurópai együttműködést kezdeményezzenek. A legjobb gyakorlatok cseréjére a romák és az vándornépek befogadására. Az Európai Unió stratégia hasonló felkéréssel él az Európai Bizottság felé, hogy partnerségben működjön a többi intézménnyel, tagállamokkal, régiókkal, nemzetközi intézményekkel, nemzeteken átnyúló program testületekkel és kormányközi szervezetekkel. Sorolás. Végül, de nem utolsó sorban, ezeket a tevékenységeket különösen a jó múltbeli tapasztalatokra építve fogjuk építeni. A DOSTA kampány például már 15 tagállamunkban létezik. Ez a diszkrimináció, a romák diszkrimináció elleni ö, védelmének a kampánya. A DOSTA a románi nyelven azt jelenti, hogy elég. Ez több francia ö, köz helyhatóságban már megkezdődött, de Németországra, Koszovóra, Törökországra és más országokra, államokra is ki fogjuk terjeszteni ezt a programot. A stratégiai te tevékenységeink stratégiai átformálása érdekében most a roma fellépések külön programot fognak képezni. A romák, a romák az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a szociális és gazdasági befogadás előmozdítása címmel ezt az emberi jogi pillér alá fogjuk beépíteni. Nagyon fontos ez a reform, hiszen megerősíti, hogy a roma ügyeke emberi jogi ügyek. Annak érdekében, hogy a többoldalú megközelítést biztosítani tudjuk, egy projekt alapú lesz ez a fellépés. Sakenbrook eh, úr, egy holland jogász fog ezért felelni, akit kifejezetten a roma ügyek felügyeletére kértünk fel. Az a célunk, hogy a romákkal kapcsolatos ügyek tökéletesen ki tudják használni a különböző szervezetekben felgyújt szakértelmet, és hogy közösen megerősítő, egymást megerősítő és összehangolt módon tudjuk őket végrehajtani. Elnök asszony, meggyőződésünk, és hiszem, hogy az Európai Unió stratégiáról szóló jelentés tervezet is ezt mutatja. Az Európai Unió stratégia minden tagállam felelősségére kell, hogy épüljön egyénenként is és együtt is. Ez nem egy idealista stratégia egy absztrakt Európa számára, hanem egy sor konkrét intézkedés, amelyekkel azokat a, az európai állampolgárokat próbáljuk segíteni, akiket megfosztottak jogaiktól. Uh, thank you very much. Uh, I think we appreciate, all of us are appreciating Köszönöm szépen. Minnyáján nagyra értékeljük az Európa Tanács erőfeszítéseit. A Strasburgi kezdeményezésről minnyáján tudunk, amelyek a tagállamokat célozzák meg a romák elleni hátrányos megkülönböztetés leküzdésére utalt a tudatosság fokozására köszönjük az erőfeszítéseket, minden erőfeszítést, és mi is azt kérjük, hogy az együttműködést a jövőben is folytassa az Európa Tanács velünk. A következő előadónk Andrei Ivanov úr ebben a blogban. Szép jó reggelt kívánok neki is. Ő az UNDP-től van körünkben, a pozsonyi központból látogatott el hozzánk. Azonnal megadom neki a szót, őt követően pedig eszmecserét folytatunk, kérem, aki kérdést kíván feltenni, az most megteheti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindjárt egyetértünk abban, hogy a romák társadalmi felzárkózása politikai prioritást képez ma. Ezen túlmenően ez egy olyan probléma, amelyel kapcsolatban számos előrelépés történt, politikai deklarációk sora született meg, sőt pusztába kiáltott szavakat is hallottunk, ma már a romák kérdése nap mint napi kérdés. További politikai nyilatkozatokra már nincs szükségünk, és remélem, hogy mennyáján így érezzük. Úgy vélem, hogy azok a gondolatok, amelyeket megosztok ma önökkel, legalább részben betölték az űrt, amelyről szóltam. Amit hallottunk, mások is elmondtak már más alkalmakkal egyes szervezetekből, de néha jó, hogyha újra ismételjük magunkat. Kezdjük a felelősség kérdésével. Egy európai roma stratégia kidolgozása valami olyasmi, ami nem egyszerű feladat, mert komplex, összetett a problematika, másrészt pedig van egy olyan szint is, amelyen meg kell oldani a problémákat. Ezen problémát is figyelmesen, gondosan kell a stratégiát kidolgozni, annak érdekében, hogy ne keltsük azt a benyomást, hogy a romák ö, aktáját Brüsszel felkarolja, magához ragadja, és a tagállamokat ö, nem vonja be e probléma megoldásába. A filozófiai hátterről is gondolkodjunk el. A romák társadalmi kirekesztését át kell gondolnunk. Emberi kihívásról van szó, emberi fejlődési utakat kell átgondolnunk, és amikor emberi fejlődésről gondolkodunk, akkor szabadságokról, döntések sorállal is gondolkodnunk kell. A romáknak meg kell teremteni a lehetőséget, hogy talentumukat kifejlesszék, hogy valahol az integráción keresztül az emberi fejlődés útját is megnyissuk számokra. A szegénység, a társadalmi eh, kirekesztés nem etnikai alapon kell, hogy megoldódjon. Amikor szegénységről beszélünk, társadalmi kirekesztésről, akkor minden szegény emberre kell gondolnunk. A romák többsége valóban szegény és társadalmira kirekesztett, de ezt nem minden romáról mondhatjuk el. Amikor a romák társadalmi kirekesztéséről beszélünk, akkor ne felejtsük el azt sem, hogy vannak olyan romák, akiknek nincs szükségük erre a segítségre, hiszen már ö, felzárkóztak a társadalomba, és szakmáikat űzik. A romákat nem kell úgy kezelnünk, mint egy alsóbrendű társadalmi csoportot, mint hátrányos helyzetű csoportot, ezt mindenképpen el kell kerülnünk, hogy így gondolkodjunk róluk. A harmadik gondolat, amelyet szeretnék önökkel megosztani, magáról az integráció, a felzárkózás, a beilleszkedés kifejezéséről szól. Hogyan is értik a romák maguk a felzárkózás, beilleszkedés fogalmát, és a nem romák hogyan vélekednek erről. Néha az az érzésem, hogy a két oldal megértése nem azonos, ezért magának a fogalom meghatározásnak a tisztázására is szükség van, és ezután kell elgondolkodnunk azon, hogy az egyes felek milyen árat hajlandók fizetni. nem pénzről beszélek persze most, hanem más típusú áról. Hadd fogalmazzak másként. Valahol a társadalmi beilleszkedést úgy kell elképzelnünk, hogy minden társadalmi csoport lemond valamiről, de ezért cserébe kap valamit. Úgyhogy irányú utcáról van szó, és nem csak a többségi társadalomról beszélünk most. Azt gondolom, ez a megközelítés ugyanis nem ö, működhet. Mindkét oldalról, a többség és a kisebbségi társadalom részéről is feladatokat kell ellátnunk. Meg kell határoznunk tehát azt, hogy mit kell tennünk, és mit nem kell tennünk a társadalmi beilleszkedés érdekében. És ebből ö, politikai ö, aspektusokat is ki kell dolgoznunk. A tíz alapelvről is ö, szólnunk kell. Azt is át kell gondolnunk, hogy hogyan lehet valahol mérő eszközöket kialakítanunk, hogy az előrelépést értékelhessük etnikai alapon nem szabad kizárnunk embereket. Robosztus, olyan mérő számokra van szükségünk, amelyeken keresztül az előrehaladást tudjuk mérni. Szerepet, felelősséget kell adnunk a romáknak és a nem romáknak is, akik együtt élnek. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy annak érdekében, hogy az életszínvonalat helyi szinten javítsuk, ahhoz a helyi szintű közösségeket kell egymáshoz közel hoznunk. Egész hosszú sorát tudnám a stratégiai feladatoknak elmondani most, de egy utolsó aspektusról hadd szóljak. Azt a politikai kezdeményezést mindenki ismeri, amely a romák társadalmi beilleszkedés sére vonatkozik, és az az érzésem, hogy párhuzamosan más intézkedésekkel és kezdeményezésekkel együtt ö, kell végrehajtanunk ezen kezdeményezést. Nagyszerű lehetősége ez most arra, hogy a jövőben végrehajthatóvá váljanak azon roma integrációs politikák, amelyekről szóltunk. Én szakértőként ennyit szerettem volna elmondani a roma kérdésről az UNDP-ben Pozsonyból. Köszönöm. Thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen előadását. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy az alapelvek, közé tartozik az, hogy a romák Európai Uniós állampolgárok ugyanolyan alapjogokkal, mint bármely más állampolgár. És Brüsszelnek nem szabad a saját vállára venni a felelősséget. Erről beszéltünk tegnap is, és nagyon sok, nagyon fontos eleme volt ez a vitának. A tagállamoknak van az elsődleges felelősség ebben az ügyben. Ez a keret, ez csak segíteni tud európai szinten, hogy koordinálja az erőfeszítéseket, és egy monitoring mechanizmus hozzon létre, valamint mutatókat. Ezért próbáljuk létrehozni ezt, ezt próbáljuk megfogalmazni munkánk során is. Ismét köszönöm a három előadónknak. Most van kis időnk, nem túl sok, néhány kérdésre és hozzászólásra. Johannes Védenik úr az UNICEF részéről jelezte, hogy szeretne hozzászólni, és járók a Líviát is szeretném megkérdezni, hogy kíván-e hozzászólni, van-e kérdése, hozzáfűzni valója. Johannes Fedelinge eh, kezdjük, és utána Lívia kap szót, illetve Cordeli Ernst. Továbbá gyűjtjük a felszólaló eh, felszólási kérelmeket. Tehát Johannes védenik. Köszönöm szépen! Koszovói UNICEF hivatal vezetője vagyok, és szeretnék hozzászólni az előcsatlakozási, illetve csatlakozási tárgyalásokat folytató jelöltekkel, jelölt államokkal kapcsolatban. Az UNICEF a gyerekek integrációjának szintjét vizsgálta Koszovóban és Németországban. Németországban a legfőbb akadályok azok a tolerancia szinthez kapcsolódnak, de ők ettől függetlenül eléggé integráltak. Tehát amikor ezek a Németországban tartózkodó gyermekek visszatérnek Koszovóba, akkor azt, azt tapasztaljuk, hogy a 20 kétharmada azoknak, tehát a kétharmada nem jár iskolába, 40%-ukat nem anyakönyvezik, és azok a román gyerekek, akik deportásra kerültek a Nyugat-Európából, még nagyobb szegénységben élnek, mint azok a roma családok, akik egyáltalán nem is hagyták el Koszovót. Ezt a jelentést a német bundesztágnak is bemutattuk, és nagyon örülünk annak, hogy néhány politikai fejleményt okozott ez. A fő kérdés az az, hogy mi a gyermek legfőbb érdeke ebben a folyamatban. Másodszorban van-e értelme ebben a jelenlegi vitában itt arra gondolni, hogy egy relatív jól integrált gyereket hazatelepítsünk, hogyha már évek óta Németországban élt, beilleszkedett, és akkor hazaküldjük Koszovóba, ahol a legtöbbjük abba hagyja a tanulást, és megpróbál visszamenni Németországba. A hosszú távon úgy tapasztaltuk, hogy nem érdekük, hogy hazatelepítsük őket. Azt szeretném hozzátenni, mondja az elnök asszony, hogy Cornelia Ernst egy nyilatkozatot kezdeményezett itt az Európai Parlamentben, amely még mindig a asztalon van, és várjuk, hogy több aláírás gyűjjön össze. Ugyanerről, pont ugyanerről a problémáról szól ez a nyilatkozat. Nagyon szépen köszönöm. Lívia, bármikor, hogyha kívánsz hozzászólni, vagy megjegyzésed van, akkor megkapod a szót. Jó, akkor Cornelia Ernst kapja meg a szót, és utána Birgit Cippel. Ja, um, ich hát nun... Köszönöm szépen. Egy kicsit túl gyorsan kaptam meg a szót. Köszönöm szépen. Most tegnap és a mai nap folyamán folyamatosan egy kérdésre gondoltam, egy igen fontos kérdésre. És mit lehet tenni valóban a szép szavakon kívül annak érdekében, hogy a romákat a kezdetektől kezdve bevonjuk abba a folyamatba, amin most dolgozunk. Hát hangsúlyozom még egyszer, a kezdetektől kezdve be legyenek vonva ebbe a folyamatba. Tehát el kellene gondolkodni a, erről a kérdésről, gondolkodunk már a romákról, a nem romákról, és el kellene kerülni az atyáskodást is, senkit nem a senkire nem akarok újjal mutogatni, magamra is gondolok, ezeken kellene gondolkodni. Tehát, hogy pontosan milyen témákat kellene kiválasztani az egyes tagállamokban, annak érdekében, hogy a roma szervezetek, illetve a roma személyiségek már a folyamat kezdetétől kezdve be legyenek vonva a munkába. Hát, hogy a folyamat kezdetén már legyen egy roma beszélgető partnerünk, aki azt mondja, hogy igen, ez, ez egy jó ötlet, vagy, vagy azt, hogy nem, ez, ez nagyon rossz ötlet, ebbe az irányba nem szabadna elindulni. Hogyha ez nem valósul meg, előfordulhat, hogy a folyamat során egészen egyszerűen a romák nem tekintik magukénak az adott folyamatokat. láttuk már a nők jogainak a javításával kapcsolatos programok esetében, hogyha a nőket nem vonjuk be a folyamatokba, akkor ezek a programok egyszerűen nem működnek. Tehát kérdezem még egyszer, hogyan lehetne bevonni a romákat már a folyamatok kezdetétől kezdve? Szerintem ez a legfontosabb kérdés. Kíkves. Köszönöm szépen, Kornéli. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, amivel mindig próbálunk foglalkozni, és ez a meghallgatás is ennek a párbeszédnek a részét képezi. Szippe kolléga. Ja, schönen Dank. Ich möchte zunächst äh, die Ausführungen von Herrn... Köszönöm szépen. Támogatni, támogatásomról szeretném biztosítani Andor biztos urat. Mindig is általános megközelítést kell alkalmaznunk. Nem csak a részproblémákra kell odafigyelnünk, hanem az összes problémára, az egészségügyre, a lakhatásra, az oktatásra. Ez mind-mind nagyon fontos. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy meghatározzuk azt, hogy az egyes ágazatokra milyen nagy hangsúlyt fektetünk. És ebben, ennek a megválaszolásában lehetnek segítségünkre a helyi szereplők. Tehát a helyi és regionális szereplőknek a bevonása szintén nagyon fontos. Főként, amikor az érintettekkel együtt kívánjuk a programokat megvalósítani. Hát én azt szeretném tudni, hogy hogyan lehet megteremteni azt a helyzetet, amivel bevonhatjuk a helyi és regionális szereplőket is a folyamatba, ugyanakkor egy ellenőrzésre is lehetőség lenne, valamint bátorítani tudnánk a helyi és a regionális szereplőket. Hiszen végül is azt szeretnénk elérni, hogy ezen programok valóban a gyakorlatban megvalósuljanak, és ezt szeretnénk biztosítani. Ha sikerül a romák integrációját előmozdítanunk, hiszen egy nagyon fontos kisebbségről van szó. Ez nem csak a romák szempontjából lenne egy pozitív előrelépés, hanem ezt a jó példát egyéb hátrányos helyzetű kisebbségek helyzetének a javítására is felhasználhatnánk, hiszen még nagyon sok dolgunk van. Köszönöm. have... Köszönöm szépen, Birgit. További hozzászási kérelmek érkeztek. Miranda volasranta a Finnországi Roma Fórum részéről. Megadom a szót. Elment. Jó. Nem, itt van. Itt van, itt van. Jó. Tegnap máshol ült. Akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök neki, hogy eljutottunk erre a szintre a párbeszédben, amikor európai roma stratégiáról, meg nemzeti keret stratégiáról beszélünk, bármi lesz is a neve, ahogy tegnap is mondtam, a stratégia tartalma a legfontosabb. Sziklurna úrtól például szeretnék kérdezni egyet. Amikor a Strasburgi nyilatkozatról beszélt, illetve az ügyvédek és mediátorok képzéséről. Kik ezek az emberek? Kiket a céloznak meg ezzel a képzéssel? Ők romák, vagy nem? Vagy is-is? És ebben a struktúrában mi lesz ezeknek az embereknek a szerepe? Ki fogja őket bizonyos feladatokra felkérni, és hogyan fognak a nemzeti szintű közösségekbe vagy együttműködésekbe beszivárogni. Lesznek-e kapcsolattartók a roma közösségek felé? hogy lehetővé tegyük számukra, hogy jobban részt vegyenek azokon az ügyekben, amelyek érintik őket. Valaki azt mondta, talán Ivanov úr, hogy a romák integrációja Európában két irányú folyamat kell, hogy legyen, oktatás és ö, ö, növelésre van szükség a romák felé és a többség felé is. Tökéletesen egyetértek ezzel. A tudatosság növelése. A romák éppen azért vannak annyira szociálisan vagy társadalmilag kirekesztve a civilizált 21. századi Európában, mert Európában ezer éven keresztül elhanyagoltuk a romákat, és elfeledkeztünk a létezésükről. Ez azt jelenti, én magam tanár voltam, 18 évig dolgoztam egy iskolában. A Finnországban az egyik legjobb oktatási rendszer van a világon. Rengeteg globális versenyt nyertünk meg. Jó tehát az oktatási rendszer, de még Finnországban is, hogy más oktatási rendszerekről Európában ne is beszéljek, nincs olyan állam, ahol a romák létét elismernék a tanítási anyagokban az, a tanárok oktatásában. Ez az információ még mindig hiányzik, és hogyha a jövőben nem vesszük be a tananyagba, akkor akármilyen integrációs terveink lehetnek, nem fog segíteni a helyi ö, politikákban sem. A megközelítés, az attitűd a kérdés, és a cigány ellenes attitűd még mindig létezik Európában. A tudatosság növelés az egyik kulcsfontosságú kérdés, de nem elég egy jó kampány. Az csak a kezdet. Folyamatosan beszivárgó struktúrának kell lennie, ami eljut minden ö, oktatási struktúrába, és ennek minden pontjára, hogy bekerüljön a tananyagba, hogy hagyományos, régóta ott lévő kisebbséget alkotnak a romák minden országban. Nem várhatunk arra, hogy majd húsz év múlva talán javul a romák helyzete Európában. Hiszen minden attól függ, hogy kik azok, akik a döntéshozatali folyamatban részt vesznek 20 év múlva, és hogyha ezeket az embereket most nem képezzük, és nem a jövő generációt nem oktatjuk arra, hogy elismerjék a romákat, mint a rendes állampolgárt, akiknek ugyanolyan jogai vannak, mint a többieknek, akkor nem fognak ők majd a jövőben olyan döntéseket hozni, ami a romák helyzetét javítana. Elnök, köszönöm szépen, amit elmondott, és remélem, hogy együtt tudunk majd működni ezzel kapcsolatban, nem csak ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hanem általánosságban is. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, és akkor most az előadóinkat kérném, hogy röviden reagáljanak a kérdésekre, reakciókra. Először Andor úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nehéz röviden reagálni, mert még a rövid hozzászólásokban is nagyon komplex és fontos kérdéseket vetettek fel a hozzászólók. Hadd kezdjem az utolsóval. A tudatosság növelés kérdésével, illetve a többség attitűdjével. Ez kulcsfontosságú, és nem csak azokban az országban, ahol a legtöbb roma él, hanem általánosságban is. bizonyára ismeri Gunnar Mirtert, a híres svéd közgazdászt, aki egyszer az úgynevezett fekete kérdésről írt. Meghívták, hogy írjon erről a 40-es évek elején, és a fekete problémáról írjon. Tapasztalatairól azt mondta, hogy a kutatása megkezdése után felismerte, hogy Amerikában nem fekete probléma, hanem fehér probléma. Nagyon hasonló a helyzetünk itt. Egyetértek. És a roma vitát ezért nem csak a szegénységre kell összpontosítanunk, hanem egy átfogó diszkriminációs politikára van szükség ami minden szinten alkalmazható. Vannak jól képzett romák, vannak relatíve jó szociális helyzetben lévő romák, akik azonban továbbra is diszkrimináció áldozatai, akik és továbbra is a, az oktatási programok kitermelnek olyan egyéneket, akiket utána nem, akik utána nem tudnak elhelyezkedni éppen a diszkrimináció miatt, ami minden szinten érvényesül. Ez az egyik dimenzió. A másik dimenzió amire én különösen összpontosítottam, ez a szegénység kérdése. A szegénység körülbelül négyszeres öm, probléma a romák körében, mint az e- európaiak körében átlagban. Ennek számos különböző oka van. Ide tartozik a diszkrimináció, a marginalizáció, a gazdasági lehetőségek, az egészségügyhöz, oktatáshoz és lakhatáshoz való hozzáférés hiánya de ezt az ördögi kört hogyan tudjuk megtörni. Itt elérkezett a pillanat, hogy az összes politikát összekapcsoljuk, a résztvevőket összefogjuk, és a megfelelő pénzügyi eszközöket is elkülönítsük. Enc asszony részére is azt reagálnám, hogy igen, a részvétel kulcsfontosságú. Ezt nem tudjuk egész egyszerűen pénz költésével megoldani vagy bizonyos lehetőségek biztosításával megoldani. Amikor Bukarestben voltam, találkoztam roma csoportok aktív vezetőivel, akik megpróbálták felhasználni a szociális alapokat, de nem sikerült nekik hozzáférni. Nagyon gyakran. Volt egy hasonló találkozásom a roma vezetőkkel Magyarországon is, és folytatni fogjuk ezt, mert ez a visszajelzés számunkra nagyon fontos. Ez alapján tudjuk a jövőbeli projekteket és a struktúrás alapok elköltések szabályait kialakítani. Ez az egyik fő tényező, ami az erő, e, egyszerűsítési erőfeszítés mögött található. Még mindig nagyon sok egyszerűsíteni való van a struktúrális alapokon. Ezek ugyanis általában nem könnyen hozzáférhetők azok számára, akik marginalizált helyzetben vannak, és nincs tapasztalatuk az alapokkal kapcsolatban és pénzügyi ügyekkel kapcsolatban. Ezért kell oly módon kiigazítani a rendszert, hogy jobban felhasználható legyen, és egyetértek Ivanov úrral is abban, hogy nagyon fontos az, hogy olyan programjaink legyenek, amelyek nem etnikai szempontból kirekesztő megközelítést alkalmaznak. Hogyha a mikrorégiók gazdaságát akarjuk fellendíteni, ahol a romák többsége él, az segíteni fog abban, hogy a romák beilleszkedjenek a mainstream társadalomba. Itt eljutunk a szociális gazdaság koncepciójához. Meggyőződésem, hogy sok régióban vagy mikrorégióban, ahol a romák nagy számban élnek, a Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és Szlovákiában, a szociális gazdaság támogatása nélkül a non-profit szektor, a, a szövetkezetek nem tudnak megfelelő munkahelyet biztosítani, munkahely lehetőséget biztosítani, és így nem tudjuk megtörni az ördögi kört. Lehet, hogy vannak olyan biztosok, akik például Tajani és biztos bárnyi jelen, és bárnyi biztos jelen pillanatban nem vesznek részt a Roma Task Force munkájában, de az ő munkáik is nagyon értékes lenne, tehát megkeressük őket. És még egyszer, a Task Force következtetéseiből majd világos képet fogunk kapni érdemes lesz azt hiszem ennek a publikálása után ismét találkozni, és megbeszélni azt, hogy milyen konkrét lépéseket akarunk a kerettel kapcsolatban tenni, a nemzeti befogadási stratégiák keretével kapcsolatban. Miért keret? Azt hiszem, hogy ezt már elhangzott nagyon világosan. Az alapvető felelősség a tagállamok vállán nyugszik, akiknek az állampolgárairól beszélünk. De az EU komolyabb támogató szerepet játszhatna, jobb koordináló szerepet, a jó gyakorlatok, legjobb gyakorlatok, hát nem mondanám, hogy legjobb gyakorlatok, amit általában de a relatíve jó gyakorlatok meg egymás közötti megosztását. Ez elmúlt tíz évben már volt példa arra, hogy némi előrelépés történt, de itt az idő, most, hogy egy magasabb sebességbe kapcsoljunk, és felgyorsítsuk ezeket az erőfeszítéseket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök asszony. Most Sziklóna urat szeretném felkérni, hogy reagáljon a kérdésekre. Nos, hát a mediátorokkal kapcsolatban. Már évek óta napirenden van az, ez a kérdés. A Romániában már gyakorlattá vált az ő alkalmazásuk, Moldáviában is, tehát már létezik ez a rendszer néhány országban, nem teljesen újdonságról van szó. A magas szintű ülés mit is próbált elérni? Megpróbáltuk elterjeszteni ezt a gyakorlatot, és egy kicsit a jelentésén, a mögöttes jelentésén változtatni. Eddig ez a mediátor legalábbis néhány országban olyan ember volt, aki konfliktusokat old meg, például a szülők és az iskola között legalábbis leggyakrabban ilyen iskolai mediátorokkal találkozhattunk. A Strasburgi nyilatkozat megpróbálja az ő szerepüket növelni. Ez az ember most már nem konfliktusok megoldásával fog foglalkozni, hanem híd lesz az iskola, vagy az egészségügyi hatóság, hogyha olyan problémáról van szó, és hidat épít, információt nyújt, és segíti a gyerekeket az iskola befejezése után is. Macedon, a Macedon volt Jugoszláv köztársaságban azt hiszem, hogy csinálnak ilyet. Itt vannak olyan közösségi központok, ahol ezek a mediátorok nem csak azért felelősek, hogy a gyerekek iskolába járjanak, hanem azért is, hogy segítsenek nekik iskola után, vagy az iskolai idő alatt, hogy el tudják végezni azt a munkát, meg tudják kinni leckéjüket azért, mert amúgy nélkülük nem tudnának segítséget kapni, vagy otthon nincs lehetőségük egyszerűen arra, hogy rendesen elvégezzék ezt az iskolai munkát. Mit szeretnénk ezekkel a mediátorokkal? Szeretnénk kiterjeszteni a felelősségüket a közszolgáltatások területére. Hogy egy mediátor ne csak egy olyan ember legyen, aki segít az oktatásban vagy az egészségügyben, hanem más szektorokban is az illető embereket a bürokrácia útvesztőiben is segítsék például. Most arra a kérdésre, hogy kik legyenek ők, nagyon hangsúlyoztuk azt, hogy legalább az egészségügy és az oktatás területén a mediátorok mindenképpen romák legyenek és nem valaki más. Amikor a foglalkoztatásról van szó, ott már lehet róla vitázni, de ezen a két területen ragaszkodunk hozzá, hogy így legyen. Persze ez még mindig előkészülőben van, a döntés nem született meg, de hogy hogy működjön, azt még nem tudjuk, és aztán ott van a kérdés, hogy hányan lesznek hányat fogunk kiképezni. Nincs értelme több száz mediátort kiképezni, hogyha nem fognak mediátori munkát kapni. Ezek az emberek nyilván munkát fognak végezni, tehát ezért meg kell, hogy fizessük őket, el kell dönteni, hogy ki fizet nekik, és azt is el kell dönteni, hogy milyen mértékben illetve hányat fog támogatni a kormány, és mennyire van szükség. Jelen pillanatban is folytatódnak a viták ezekről az ügyekről. A főtitkár nagyon gyorsan akar haladni, mert úgy gondolja, ahogy legtöbbünk itt is, hogy nincs olyan sok időnk. Már nagyon sok idő eltelt, nagyon sok időt elvesztegettünk, és most már a lehető leggyorsabban kell cselekedni. De mindannyian tudjuk azt is, hogy amikor túlságosan sietetjük a dolgokat, akkor sok hibát tudunk elkövetni. Remélem, hogy ebben a helyzetben ez nem fog előfordulni. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Ivanov úr. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Több ügyre szeretnék visszatérni. Az egyik. Valaki említette a paternalista megközelítést. Hát nagyon gyakran ebbe a, ebbe a hibába esünk, ebbe a csapdába. Megpróbálunk a romáknak, a romák érdekében tenni valamit. És folyamatosan ismételgetjük, hogy a romáknak nem tudunk, a romákért nem tudunk nélkülük tenni semmit, de még mindig nem sikerült levetközni ezt a paternalista szokást. És a lehetőségek perspektívájából kell vizsgálni a helyzetet. Az embereknek egyenlő, egyenlő esélyeket kell adni arra, hogy a kiterjesszék önmagukat és a szabadság megélhessék. A második. Andor biztos úr említette a jó gyakorlatokat talán a rossz gyakorlatokat is néha érdemes megnézni, ezek néha még fontosabbak, hogy mi az, ami nem működik, és mi az, amit nem szabadna még ismételni. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, mert a sikereket próbáljuk jelenteni, különben miért is lennénk ide. Hát talán néha érdemes a másik oldalt is megnézni. Higgyék el, nagyon sok tanulságot tudnánk ebből levonni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen megkezdjük a második kört. Szeretném a panel résztvevőit, Isabel Mihalást, Adriani Papadopulo asszonyokat és Pierre Barge urat, hogy csatlakozzanak hozzám itt fent a pulpituson. Első hozzászólónk pedig, első előadónk, Izabel Mihalás asszony lesz. Önnél szó very much. I represent here the European Roma Rights Center, an international human rights organization based. Köszönjük szépen. Én egy Magyarországon um, található Európai Roma Jogi Központ képviseletében vagyok itt. Először a folyamatra szeretnék uh, utalni. Arra a gondolatra, hogy a roma stratégia mikor született meg a szociális befogadás számára. Járóka Lívia asszony már tegnap is utalt erre, lehet, hogy ismétlem önmagam, vagy ami elhangzott már, de ha engedjék meg, hogy még egyszer hadd mondjam el, hogy a folyamatnak hogyan kellene ma állnia. 2008 végén az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el a romák helyzetéről Európai Unión belül, az állásfoglalás megállapította, hogy faji megkülönböztetés áldozatai, struktúrális diszkrimináció, szegénység, szociális kirekesztés és kor, nemi irányoltság, fogyatékosság, nemi alapú megkülönböztetés áldozatai a romák. A mai napig Európában az erőfeszítések ellenére a roma közösségek helyzete nem javult sem az EU-ban, sem Európában. A romák még mindig intézményi diszkrimináció áldozatai, roma ellenes diszkrimináció áldozatai, nagy mély szegénységben élnek, a lakhatás, az oktatás és az egészségügy szintjén is komoly gondok vannak. A rendőri szervek is visszaélnek, a roma telepekre rendőrök rátámadnak, mindenről a médiában sokat olvashatunk, hallhatunk, és az emberjogi aktivisták is kiálltak ezen fellépések ellen. Sajnos az ilyen típusú gyűlöletbeszédet nem ítélték el Európában, és ez a romák hátrányos megkülönböztetését csak felerősítette. Számos NGO, emberjogvédő és parlamenti képviselő is kiállt az ügy érdekében köszönöm Járóka Liviának újra a kezdeményezését és az Európai Parlament állásfoglalását, valamint azon munkanyagot, amely a roma beilleszkedési stratégiára vonatkozik. Eltérőek a gondolatok arról, hogy hogyan is lehetne fellépni Ahogyan az aktát látjuk, különbözően értelmezhetőek a dolgok, az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a romák helyzetéről, az Európai Bizottság pedig a romák nemzeti ö, ö, stratégiai keretprogramjáról szól a munkaanyagában. Úgy gondoljuk, hogy attól függen, hogy hogyan is nevesítjük az eljárást, ezen eljárásnak, folyamatnak egy olyan stratégiához, európai stratégiához kell elérnie, amely az erőforrásokat előkészíti, erőforrásokon keresztül a tagállamokat is előkészíti arra, hogy programjaikban roma benchmarkokat dolgozzanak ki, és a stratégiák végrehajthatóvá váljanak. Ezért az európai stratégiának politikailag következetesnek kell lennie, és olyan koordinációs eszközé kell válnia, amely a romák aggájait és romák problémáit minden más szakpolitikába beilleszti. Más szóval azt szeretnénk, hogy a bizottság koordinációs helyi központá váljék, és irányítsa a tagállamokat abban, hogy a nemzeti stratégiáikat hogyan dolgozzák ki és végzik, végzik vég, hagyják végre az egyenlőre átmeneti, ideiglenes roma platformnak állandóvá kellene válnia, és olyan benchmarkokat, mérő számokat, indikátorokat kellene kidolgoznia, amelyen keresztül a platform arra is tud ügyelni, hogy a tagállami vezetők, valamint európai tisztviselők, különböző intézményi szereplők hogyan végzik a munkájukat, és a tagállamokban hogyan végzik a munkát a roma integráció területén. Koszovóra utaltak az előttem szólók, az előcsatlakozási, csatlakozási tárgyalások folyamatában is ügyelni kell ezen kérdésekre az Európai Uniós Roma Platformnak arra is ügyelnie kell, hogy más NGO-s kezdeményezésekkel, az az EBS-szel, e az Európa tanácssal közösen hogyan lehet a stratégiákat megvalósítani. Világos benchmarkokra, kritériumokra van szükségünk, mérőszámokra. A stratégiát úgy kell kidolgoznunk, hogy lehetővé tegyük a romák számára, hogy magukévá tegyék a roma stratégiát, és maguk javítsanak saját helyzetükön. Szükséges, hogy megcélozzuk azon ö, kirekesztési mechanizmusokat, amelyek a stratégia végre végrehajtását még gátolják a nemzetközi emberi jogi normák szellemiségében kell a romák társadalmi felzárkózását szolgálnunk. Strukturális javulásra van szükségünk az egészségügy, a lakhatás, az eg- a, az oktatás és az esélyegyenlőség szintjén. A rasszizmus ellen is fel kell lépnünk európai kampányokon és más kezdeményezéseken keresztül. A tagállamokat fel kell kérnünk arra, hogy nemzeti szinten is így lépjenek föl minden európai pénzügyi eszköznek kötelező jellegű igényeket kell megfogalmaznia, hogy a jogosultak, a felhasználók valóban eredmény központúan oldják meg azon programokat, hajtsák végre, amelyekért amelyekre pénzeszközöket kaptak. Szükséges, hogy a hatékonyságát az Európai Uniós pénzeszközök folyósításának még fokozzuk, és közvetlen támogatásra van szükség politikai kezdeményezések soránál. Prioritást kell, hogy képezzen az európai társadalmi kirekesztési E, politikák egészében a roma kirekesztés elleni küzdelem. A stratégiának olyan mechanizmusokat és felügyeleti eljárásokat kell létrehoznia, amely a foglalkoztatás, az esélyegyenlőség terén hatékonyabban léphet föl, és a politikai célokat is elérheti. Olyan e, indikátorok sorára van szükség, amelyen keresztül támogathatjuk a végrehajtott programok értékelését is. Adat, adatbankot kell létrehoznunk, amelybe, amelybe olyan adatokat számszerűsített lebontott adatokat gyűjtünk be, amelyekkel statisztikai adatok tárát hozhatjuk létre. Ezen statisztik adatokat egyenlőre még nem célok meghatározására használják föl. Egy példával hadd éljek. A gyermekek védelmére vonatkozó kutatás végzett az Európai Roma Jogi Központ, és azt tapasztaltuk, hogy Romániában a gyermekvédelmi hatóságok az, a, a gyermekek jogosultságáról még nem volt eléggé világos ezen adatok, gyermekvédelmi adatok léteznek ugyan, de nem használták föl őket, és az etnikai alap, az etnikai hovatartozást igazából nem nevesítették ezen hatóságok, és nem használták föl más programokban sem. Hát ennyit Romániáról. Azt szeretnénk, hogyha a tagállamok elkötelezettebben gyűjtenék be a statisztikai adataikat, a gyermekek beiskolázásáról, roma gyermekek beiskolázásáról, más példákkal is élnék, de azzal zárnám rá előad, előadásomat, hogy a stratégiának ügyelnie kell arra, hogy a tagállamok valóban önmaguk, önmagukévá tegyék a roma kirekesztés elleni politikát, és részét képezzék a nemzeti stratégiának. Pozitív fellépésekre van szükség a nemzeti ügynökségek szintjén, és, és a roma NGO-knak pénzügyi támogatásra van szükségük a felügyeleti munkájukban. A legtöbb operatív fellépésben, amely a tagállamokban valósult meg, és amelyekről tudomásom van, ezekkel a problémákkal küzdünk. Valóban megvan a pénzügyi támogatás, a központi hatóságok foglalkoznak ezen problémákkal, de valójában a technikai segítségnyújtás az NGO-k felé, roma NGO-k felé nem valósul meg. Nem férnek hozzá az európai pénzeszközökhöz, támogatásokhoz. Nagyon fontos tehát, nagyon fontos lenne az is, hogy ezen roma NGO-k felügyeleti, értékelési, nemzeti stratégiai értékelési munkát végezhessenek. Köszönöm szépen, Izabel. Nagyon világosan összegyűjtötted azt, hogy a stratégiától mi várható el. De a két nap alatt nem olyan gyakran említették meg a az adatgyűjtéssel kapcsolatban. Pedig ez a nagyon fontos, hogy az adatgyűjtés az az adatvédelmi irányelvnek megfeleljen. Egyetértek azzal is, amit mondott, hogy legyenek tény alapú politikák, és ezért többet kell tennünk. Tehát a tudásunk persze az adatgyűjtésre kell, hogy alapozódjon. Ez egy nagyon fontos aspektus azok között, amit Izabel mondott. Lépjünk tovább. Most Adriáni Papadopuló asszonyt kérem fel, a görög ombudsman hívat, irodájából, hogy tartsa meg eladását. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Végül hallgatva a tegnapi vitát, és azokat a határozott álláspontokat, amiket hallottam, meg vagyok győződve arról, hogy egy EU stratégia a román befogadására irányt fog adni a tagállamoknak. És hogyha a végrehajtása kötelező érvényű, akkor azt hiszem, hogy tényleg komoly előrelépést eredményezhet a romák helyzetében Európában mindenhol. A görög ombudsman vizsgálta a roma helyzetet már a működése kezdetétől. De mióta Equality body nevezték ki 2005-ben, ez a, vagy egyenlőségi szervé, azóta rendszeresebben, szisztematikusabban próbálja meg a különböző problémákat felmérni Görögországban. És megpróbálja bevonni az egész társadalmat a roma kérdés megoldásába. Egyedi ügyek vizsgálata, helyi nyom, vizsgálatok, terepen folytatott vizsgálatok és különleges jelentések kiadásával teszi ezt amelyeket évente nyújt be a parlamenthez. Ezen tapasztalatok alapján a következőket szeretném kiemelni. Először is, bár az összes EU-s tagállamnak ugyanolyan elvei vannak a sérülékeny csoportok egyenlő kell kapcsolatos egyenlő bánásmóddal kapcsolatban, um, és tudják, hogy vannak sikeres gyakorlatok, a romák integrációjának a szintje nagyon különbözik a különböző tagállamokban. Talán a valódi életük körülményei nem csak a gazdasági, hanem történelmi, kulturális és politikai is vezettek ahhoz, hogy más életszínvonalon élnek, és hogy más, más szintű az ő integrációjuk a különböző tagállamokban. Például, ha jól tudom, Belgiumban nincsenek táborok, ellentétben Görögországgal, Romániával, Bulgáriával vagy más államokkal. Ezért egy EU stratégia a romák befogadásáról elég széles körű kell, hogy legyen, hogy a különböző szintekről való továbbfejlesztést támogassa, de ugyanakkor elég szigorú kell, hogy legyen ahhoz, hogy sehol ne engedje meg a status quo fenntartását és a, ö, azt, hogy ne tegyenek semmit az országomban, a múltban, például a 70-es években és most is őszinte erőfeszítéseket teszünk a szot, romák szot, társadalmi befogadása érdekében. Mindazonáltal a kérdés annyira összetett, ráadásul hiányzik egy hosszú időn keresztül fennmaradó e, érdek vagy érdeklődés a megfelelő politikák kialakításában, plusz hiányoznak a az igényfelmérések és a megfelelő erőforrások mm, kiosztása, ezért a siker csak korlátozott, és csak bizonyos aspektusokban sikerült elérni előrelépést, például a lakhatás területén. Konkrétan Görögországban a roma népesség helyzete nem egységes. Vannak teljes mértékben integrált és teljes mértékben kirekesztett romák is. Általánosságban azt mondanám, hogy a görög-romák életszínvonal sokkal jobb, mint a bevándorló roma népességé, akik az elmúlt 10-15 évben érkeztek az országba. Mindazonáltal az a elfogadhatatlan, hely, nem megfelelő helyzet, amelyben körülmények, amelyekben a legtöbb, vagy nagy sok, nagyon sok roma él, és azok a az élet fenntartására irányuló tevékenységek, amelyeket folytatnak, negatív következményekkel járnak ott, ahol a táboraikat felverik. Ennek következtében véleményem szerint nem az elfogadhatatlan körülmények között élő egyének állampolgársága kell, hogy legyen a fő kérdés. Ráadásul ezt megerősíti az is, hogy egy oldalról tendencia mutatkozik arra, hogy a két nagy közösség között legyenek vegyes házasságok, plusz rengeteg dokumentum, azaz papírok nélküli ember található közöttük, úgyhogy nehéz megállapítani, hogy egyáltalán ki görög állampolgár és ki nem. A fő politikák azonban, amiket az elmúlt évtizedekben Görögországban végrehajtottunk, például lakhatási, vagy képzési, vagy programok, vagy az üzleti életben próbálkozó romákat támogató programok, mindig csak görög állampolgárok számára voltak elérhetőek. Véleményem szerint függetlenül a jogi felelősség kérdésétől a, az állampolgársággal rendelkező és a bevándorló romákkal is foglalkozniuk kell minden tagállamnak. De rá kell mutatnom arra, hogy e két csoport között a társadalmi élet területén a lakhatás, az oktatás, a foglalkoztatás és a szociális bene, szolgáltatások területén nagy különbségek vannak. A nagyvárosokban élő görög romák, mint például Larissa-ban élő görög romák, nem nagyon életmódban nem nagyon térnek el a görög állampolgár, egyéb görög állampolgárok életmódjától. A helyi adminisztráció negatív ö, fellépése azonban indirekt diszkriminációnak minősíthető. Nemrég, azt hiszem múlt hónapban meglátogattam Görögország északi részére egy közösséget, ahol a roma közösség egyénei lakhatási támogatást kaptak. Nagyon sikeres volt más területeken ez a program, de itt nem. Azonban az, az északi területen, ahol panaszokat kivizsgálni mentünk, voltak olyan emberek, akik felépítettek a házukat, és nehéz volt nekik visszafizetni a kölcsönt. Tehát ezt vizsgáltuk, a 2500 kölcsönből, amelyeket mindegyiket arra használták, hogy nagyon szép otthonokat építsenek, Meglep, meglepett voltam, és nagyon-nagyon boldog, mert láttam erre már másmilyen negatívabb példát is. A romák maguk is azt válták, hogy lehet, hogy majd nem fogják tőlük azt kérni, hogy tényleg fizessék vissza a kölcsönt. Úgyhogy voltak, akik elkezdték nem fizetni a banknak a kölcsönt, és azért kellett közbelépni a kormánynak. Egy oldalról ott volt a belügyminiszter, aki kiadta a kölcsönt, és most ott van a gazdasági miniszter, akinek ki kell fizetnie a bankot, és nem csak a kormány és az adóhivatal, hanem olyan egyének is bekerültek a képbe, akiknek a romák tartoznak, mert például valamilyen munkát elvégeztek az otthonukban. Például mondjuk 1000 euróval tartoznak, mert egy szerelőnek. És ott vannak ezek a személyek is, akiknek ugye hiányzik a a pénz. És itt vannak ezek a romák, akik felépítették a szép házaikat, és most el akarják tőlük venni. De mit csinálnak a görög hatóságok? Azt javasoltuk a kormánytól, hogy hangolják össze a tevékenységüket, tehát hogy ne legyen az, hogy az egyik minisztérium ad, a másik meg elvesz, hanem a program jogi alapját változtassák meg, így, hogy hosszabb időre lebontva kisebb összegekben tudjanak törleszteni ezek a romák, és sikerrel járjon ez a program. Ezt azért mondom, mert szeretnék rámutatni, hogy ahol a kormánynak érdeke van, és ahol a kormány érdeklődik, és illetve ahol a személyek felelősek, ott meg lehet próbálni azokat a mechanizmusokat, amelyekkel a problémákat megoldjuk, és ekkor tudunk eredményt elérni. Más területeken, ahol a romák és a nem romák között nem tapasztalható ö, különbség. A probléma az, hogy hogyan találjunk olyan területeket, ahol, amivel a nomák, romák tudják növelni közösségeik területét. Vannak azonban nagy közösségek, ahol a saját habit, életkörülményeiket önkényesen hozták létre. Itt más jellegű problémák vannak. Ismét Észak-Görögországban, Drosszéroban környékén van egy kis roma városka. Itt önkényesen engedélyek nélkül építették fel az otthonaikat, és egyrészt problémát okoz az, hogy legalizálják a területet, vagy ha az övék volt a terület, akkor a ráépített, engedély nélkül ráépített otthonat. Az is előfordul, hogy az építési hatóság előírásainak nem felelt meg az épület, és ezért át kell építeni. Ez azt mutatja, hogy a roma közösségek problémája a különböző tagállamokban mások. Ezért nem lehet olyan absztrakt szabályokat kitalálni, akik mindenkire alkalmazhatóak, hanem nemzeti szinten kiegészítésekre van szükség. Azokon a területeken, ahol például említettem, ahol nem rendezett a terület tulajdonjoga, például, kell valami olyan megoldás, hogy a területtervezésbe, a várostervezésbe bevonják ezeket a területeket, hogy a közművesítés és szemétszállítás, stb. megtörténhessen. Legyen mondjuk busz a városba, építsenek iskolát, óvodát, vagy egészségügyi intézményeket. Ne kell mondanom azt is, hogy nagyon sok olyan roma van, akik illegálisan létrehozott táborokban élnek. Olyan lakhelyeken, amelyet mondjuk papírból, műanyagból, fadarabokból építettek. Ezek nem védik őket megfelelően, és ráadásul még gyakran életveszélyesek is. Általában itt nincs WC, folyóvíz, elektromos áram, stb és a legtöbb immigráns vagy bevándorló roma ilyen jellegű terepeken él, nyomasztó körülmények között. A megfelelő táborok létrehozása ahol vannak alapellátások, nagyon-nagyon fontos. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a helyi adminisztrációknak kezdeményezniük kell. Görögországban törvény kötelezi őket erre, hogy megfelelő um, táborokat biztosítsanak a romák számára, akik megélhetési okokból vándorolnak. El kell mondanom, hogy én személyesen nem akarok hallani sem táborokról. Hogyha ezek a táborépítések nem rejtik magukban azt a lehetőséget, hogy tartós településé váljanak, akkor én azt látom, hogy ezekből gettók lesznek. Ha kicsi a közösség, akkor mindig azt javasoljuk, hogy a helyi, ha a helyhatóság valami más módot találjon az ő hajléktalanságok problémájának megoldására, ne tábort építsenek. De néhány esetben legalább ideiglenesen nem látok más megoldást, mert annyira nagy a populáció, és nem tudnak azonnal megfelelő hajlékot biztosítani mindannyiuk számára egyik napról a másikra. Az elnök asszony figyelmezteti az előadót, hogy nagyon érdekes az előadás, de egy kicsit rövidebbre kéne fogni, mert szorít az idő. Jó, akkor a következőt szeretném még elmondani. Az, hogy rendes változtatást sikerüljön elérni a romák életkörülményeiben, ez az első első lépés abban, hogy az emberek attitűdjét megváltoztassuk. Tegnap a megbélyegzésről, a diszkriminációról volt szó, és én úgy érzem, hogy a rasszizmus és a diszkrimináció dövekszik akkor, amikor az emberek fenyegetve érzik magukat, és azt érzik, hogy életminőségüket fenyegetik, például ezek az illegális táborok. Az emberek nem kelnek fel úgy egyik napról a másikra, hogy tegnap nem utáltam őket, de ma igen. Hanem ezt az ellenségességet akkor fejezik ki az emberek, hogyha mondjuk a gumiégetésre szennyezik az illegális táborlakói a levegőt, vagy mondjuk például tegnap említették a bűnözést. A romák nem születnek bűnözőnek hogyha illegális tevékenységgel foglalkoznak, az azért teszik, mert nem tudnak más, hogy túlélni. Minden más ajtó zárva van előttük, és ezért folyamodnak ezekhez a módszerekhez. És itt van ismét felelősség az államnak, meg kell változtatni az ő életkörülményeiket, és hogyha ez sikerül, akkor utána lehet majd a diszkriminációs problémákat megoldani. De az első lépés az az, hogy ezek az érzések fel sem merüljenek. És ezért nagyon fontos az oktatás. Nem látok más kiutat a problémából, a romák problémájából, csak az oktatást. Múlt héten eljött hozzám egy asszony, azért, mert nem voltak papírjai és szerette volna, hogy lépjünk közbe, és legyen személyigazolvány, állampolgársága, stb fogadtam őt, meghallgattam, telefonon elintéztem, hogy elmehessen az orvoshoz, mert nem volt jó, stb. Következő nap visszajött a hivatalomba, és azt éreztem, azt éreztem, hogy jó, hát most mit akar már megint? De találkoztam vele, és most már gyerekeit is elhozta, és azért jött, hogy egy másik nőnek az ügyét elém tárja. Az első dolog, amit mondtam, az az volt, hogy de hát miért nincsenek iskolában a gyerekek? Azt mondta, hogy hát nincsenek papírjai. És ki mondta, hogy papírok nélkül nem járhatnak iskolába? Görögországban sajnos van egy olyan, vagy van egy olyan politika, hogy mindenkit beirathatnak iskolába, akkor se nincs papírja. De hát nincsenek ruhája, hogy iskolába járjon az a gyerek erre bemérkesedtem, és azt mondtam, hogy azt akarja, hogy a gyerekei 10-20 év múlva ugyanabban a helyzetben legyen, mint most maga. Ha a gyerekek nincsenek iskolában, akkor ugyanebben a helyzetben lesznek. Azt akarom, hogy holnap vigye el őket az iskolába, és irassa be. És visszajött, azt mondta, hogy elmentem az iskolába, és az iskola igazgató papírokat kért tőlem. Elmondhatom, hogy nagyon meglepőt voltam, mert nem gondoltam, hogy teljesíteni fogja a kérésemet. Úgyhogy közbeléptünk az iskolánál, és elintéztük, hogy vállalják a kötelezettségüket. És nagyon fontos, hogy az embereket meg kell meggyőzni arról, hogy tegyék meg a saját életük számára szempontjából fontos lépéseket, meg kell erről győzni, és támogatni kell őket ebben. Ha nem tesszük meg, az nagy bűn, mert ezzel a lehetőségeiket pusztítjuk el. Nincs ilyen intézkedés, erőfeszítés, amit megúszhatunk, amit elkerülhetünk annak ha mindent meg kell tennünk, hogy ezt a pozitív hatást elérhessük. Elnök, nagyon szépen köszönöm, és elnézést, tényleg elnézést kérek, hogy önnek megrövidítettem az idejét, de nagyon fontos az, hogy látni, hogy mennyire nehéz és mennyire összetett a terepen végzett munka, amikor is stratégiákról beszélünk, az mit is jelent konkrétan hogyan tudjuk ezeket megoldani, hogyan tudunk európai szinten segíteni azoknak, akik tényleg aktívak és próbálnak a terepen segíteni. Nagyon mhm. szépen köszönöm a konkrét példákat, és azt, hogy elmesélte ennek a nehézségeit. Most pedig Pierre Bázs szeretném megkérni, hogy tartsa meg előadását. Utána pedig egy nagyon rövid időnk lesz a vitára, de remélem hogy azért valahogy mégis bele fog férni. Önél szó. Bien, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy előny vagy hátránya utolsóként szót kapni, de mindenképpen szeretném megköszönni a meghívást. A mi e, szervezetünk, az Európai Emberi Jogvédő Egyesület 25 e, különböző emberi jogvédő szervezetet e, tömörít. És néhány tényre szeretnék emlékeztetni mindenkit. És nem akarok részletekbe menni, bár nagyon sok mindent tudnék elmondani. Hát szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a 2010 nyári franciaországi események olyan politikának a következményei, amely egész Európai Unióban elterjedt, és amely stigmatizálja az Európában élő romákat az Európai Unióban élő romák ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint bármely Európai Uniós állampolgár. De sajnos ezen emberek nagyon gyakran szegénységben élnek, és éppen ezért nagyon sok állam bűnbakként kezeli őket, és ezen emberek nagyon gyakran a társadalom margórjára szorultak, és nem tudják megvédeni magukat. Az egyes államok, tehát még egyszer mondom, bűnbaként kezelik őket, és a biztonság hiánya miatt kiutasítják őket. Nagyon gyakran azt az indokot használják fel a kormányok ezen emberek kiutasítására, hogy illegálisan foglalják el a közterületeket. Éppen ezért a városrendezési vagy egyéb okokból, illetve biztonsági okokból kiutasítják ezen embereket. Most ez nem új dolog, hiszen már a 19.-20. században is előfordultak hasonló esetek, és a népírtáshoz vezetett ez a náci Németországban. A szociális és gazdasági helyzetben a romák áldozatul esnek nem megfelelő politikáknak, és a munkanélküliség, illetve a szegénység sújtja őket. Amalgám Amalgámot képeztek a romákból, illetve a vándor népekből, és ezen lakosságot, ezen embereket egészen egyszerűen eh, kiutasítják. Ezen emberek nagyon nehéz körülmények között élnek, eh, utazó eh, életmódot élnek, és eh, láthattuk, hogy eh, elő, egy bizonyos országokban szegény negyedekben élnek. 2007-ben Olaszországban is rettenetes eseményeknek lehettünk tanúi. És 2010-ben a francia belügyminisztérium visszaesett, és ismét arra kérte az európai hatóságokat, hogy kiutasíthassa ezen romákat. Ezen lépéseket nagyon gyakran rendőri intézkedések is kísérik, regisztrálják ezen embereket, és a kiutasítás során mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne térhessenek vissza. Láthattuk, hogy Németországban, Koszovóba Németországból Koszovóba utasítottak vissza romákat, holott ez nem volt megalapozott. Legyen szó, az, legyen szó Franciaországról, Németországról, Skóciáról, Magyarországról, vagy bármelyik országról, a helyzet hasonló. A helyzet, helyzette ezen romáknak nagyon nehéz, ez, ebből a szempontból homogén a helyzetük bármilyen körülmények között is éljenek, mindenképpen nehéz helyzetben vannak. Bármilyen gazdasági, szociális vagy politikai helyzetben legyenek, mindenképpen nehéz, óriási nehézségekkel kell megküzdeniük. Hogyha nem sikerül meghatároznunk, hogy kik a romák, nos hát azt hiszem, hogy a romáknak kellene maguknak meghatározniuk, hogy ők kicsodák hiszen jelenleg a, a sokszínűség az Európai Unió egyik legfőbb értéke. Nos, ebben a helyzetben nagyon fontos lenne tudnunk, hogy kik a romák, és értékelnünk az ő másságukat, az ő, azt, azt az értéket, amit ők adnak az Európai Uniónak a nemzetközi egyezmények, az Európai Unió alapokmányai, a kordubai nyilatkozat, ezek mind-mind olyan értékek, amelyeket tiszteletben kell tartanunk. Kicsit megpróbálok lassítani. Tehát különböző Nyilatkozatok születtek a romák integrálására, viszont a gyakorlat ellentétben áll ezen nyilatkozatokkal, illetve alapokmányokkal. Hát tiszteletben kellene tartanunk az alapjogi kartát minden Európai Uniós állampolgárnak joga van az tagállamokon belül a szabad közlekedésre. Joguk van a biztonsághoz és a szabad közlekedéshez, és mindenkinek joga van az oktatáshoz, a munkához, tilos a kollektív kiutasítás, minden diszkriminációt tiltani kell mindenféle vallási, nemi, illetve etnikai alapú diszkrimináció tilos. Mindenkinek joga van a szociális segítséghez, valamint a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét, még mielőtt olyan intézkedést hoznának ellene, amely, hát, ellene, amely hátrányos helyzetbe hozná. Ezen jogokat az Európai Unióban megsértették, és éppen ezért lépésekre van szükség. Mindenkinek joga van ezen jogokhoz, illetve joga van a jogorvoslathoz. Láthattuk, hogy mi történt Olaszországban. Ez nem egy elszigetelt eset volt. A populizmus áldozataivá váltak ott a romák és az Európai Uniónak le kell küzdenie a pogromokat, illetve küzdenie kell a kollektív kiutasítások ellen. A megfelelő egészségügyi ellátást, illetve oktatást biztosítani kell az Európai Unió minden egyes tagállamokban, minden egyes állampolgár számára, függetlenül attól, hogy azok romák vagy nem romák a roma nők többszörös diszkrimináció áldozatai, és ezen többszörös diszkrimináció ellen is küzdeni kell. Nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk ezen lépésekre hogyha nem kezeljük ezeket a problémákat, azoknak beláthatatlan következtet, következményei lehetnek. Nem szabad, hogy ezen problémákkal szemben ölbetett kézzel indiferensen üljünk. Ennek borzasztó, katasztrofális következményei lennének. Nem elégséges, hogy nyilatkozatokat, illetve egyezményeket hozzunk létre. Gyakorlati lépésekre van szükség. Biztosítanunk kell, arra, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a több milliárd eurót, amelyet az Európai Unió ezen lakosság, illetve ezen emberek helyzetének javítására szán, azok megfelelőképpen vannak felhasználva, a felhasználást ellenőrizni kell, és a címzettekkel, illetve a területen dolgozó NGO-kkal együtt kell működnünk. Minőségi szolgáltatásokat kell biztosítanunk minden egyes állampolgár számára meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a döntések a címzettekhez legközelebbi szinten szülessenek meg. A helyi hatóságok Franciaországban, Nagy-Britanniában vagy más országokban az utazó népekkel kapcsolatban olyan döntéseket hoznak, amelyek nem az érintettekkel összhangban születnek meg, akkor nem fogják javítani az érintettek helyzetét. A helyi hatóságok, illetve a nemzeti hatóságok olyan intézkedéseket kell, hogy hozzanak, amelyekkel javítani tudják a helyzetet, ki kell küszöbölnünk a hiányosságokat, és ezen kell mindannyiunknak együtt dolgoznunk. Most nem akarok visszatérni a eh, mediáció eh, kérdésére, eh, a mediátoroknak a munkájára, hiszen arról már nagyon sokat beszéltünk, de mindenképpen fontos lenne, hogy mindenkinek hozzá, mindenki hozzáférhessen a mediátorok szolgáltatásaihoz, a megfelelő jogorvoslathoz, a megfelelő érvényesi, jogok érvényesítéséhez, a jogsegélyekhez. Végezetül pedig a mobilitáshoz való jogot el kell ismerni. Egy paradox helyzet az, amikor az Európai Unió elismeri, hogy az állampolgároknak joga van a szabad mozgáshoz, ugyanakkor ez a mobilitás a gyakorlatban nem valósul, nem valósul meg. Itt vagyunk most Belgiumban, erről beszélünk, de a gyakorlatban azt látjuk, hogy ez nem valósulhat meg és ez nem elfogadható. 10-15 millió ember az Európai Unió állampolgárai, akik nem a származási országukban laknak, Nos, hogyha az ő jogaikat nem ismerjük el, akkor ezzel igazándiból egy elfogadhatatlan helyzet jön létre, arra hivatkozunk, hogy ezen emberek veszélybe sodorják a fogadóállamnak a szociális ellátórendszerét, de hogyha megnézzük a, ezen embereknek az arányát, ez az érv egyáltalán nem elfogadható. A, az a, ahhoz, hogy az a 10 millió európai kitörhessen abból a szegénységből és diszkriminációból, amelyben most kénytelen élni, ahhoz az esélyegyenlőségre, a jogok egyenlőségére van szükség, és a többségi társadalom segítségére. Köszönöm szépen. Thank, you very much for your... Köszönöm szépen előadását. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a gazdasági válság és a megszorító intézkedések pont a legsérülékenyebb embereket érintik legszigor, legsúlyosabban, köztük a, romákat, és az intolerancia is épp emiatt egyre növekszik. Nagyon fontos volt ez az utolsó előadás. Most nagyon rövid időnk maradt néhány hozzászólásra, kérdésre, reakcióra. Utána majd a panel résztvevőit megkérem, hogy válaszoljanak ezekre a felvetésekre. E, először Lívia? Nem. De Lívia e, lehet első, és utána Johannes Védenik úr az UNICEF-től szintén szeretne mondani valamit, ennek a panelnek is. És most gyűjtjük a további felszólalók listát. Arra kérem önöket, hogy legyenek rövidek, mert e, ki fogunk futni az időből, és akkor elveszítjük a tolmácsainkat. Lívia. Nagyon gyors leszek. Mindig túl sokat beszélek, úgyhogy ezért nem akartam felszólni, de most rövid leszek. Köszönöm az RRC-nek a prezentációt, mert pont azt vártuk ettől a meghallgatástól ma az önök perspektívája, amiről önök beszéltek. Ez viszi előre ezt az ügyet, nagyon rövid az idő, úgyhogy profin kell fellépnünk. Pont úgy, ahogy az ERRC e e e szervezet ma tette azt. Nagyon ritkán látom azt, hogy lennének olyan nemzeti hatóságok, akik annyira átéreznék és megértenék a helyzetet, mint önök, a görögök. Sajnos konferencián még nem találkoztam önnel, de nagyon szépen nagyon szeretném, hogy olyan visszajelzéseket kapjunk a terepről, mint amit ön hozott, és rendkívül fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik tényleg tesznek valamit, és akinek, akik hozzá tudnak járulni a saját tapasztalatukkal is. És Pázs úr, önhoz lenne egy kérdésem, ha megengedné. Azt mondta, hogy még akkor is, hogyha az intézkedéseket rá ö, a hatóságok számára előre írjuk nagyon kevés dolog történik. Azt szeretném megkérdezni, hogy a francia hatóságok számára önök milyen intézkedéseket írtak elő, és utána a román, bulgár, romák nem az egyetlenek, akik szenvednek ezekben az országokban, hanem a franciák is. Aztán elmentem ezekbe az illegális táborokba amelyeket például Olaszországban, vagy Görögországban, vagy Franciaországban építettek. Az egyetlen dolog, amit a romáktól hallottam, az az volt, hogy csak a Médecins Sans Frontier az orvosok határok nélkül tagjai segítenek őket nap mint nap, és látogatnak el hozzájuk nap mint nap. Egyetlen más roma vagy nem roma szervezet tagjai sem mentek el ezekbe a táborokba, akik a sehonnan érkeztek, nincs semmi pénzük, nem tudnak semmit tenni, tehát mit tudnak tenni? A legközelebbi erdőbe vagy autópálya mellé verik fel a táborukat. És nagyon ritkán hallok azokról a szervezetekről, akik akár beszélnek, hogy ők tényleg, hogy milyen segítséget nyújtanak, mit tesznek ezekért az emberekért. Annyit hallunk a tudatosságról. Persze, van a média oldalról, mégpedig nagyon rossz híreket jelentetnek meg rendszeresen. Hogyan lehet az, hogy ezek az intézmények, ezek a szervezetek egyáltalán nem próbálnak a média szerepéről is beszélni? A legjobb kampányt az lehetne, hogyha a mi objektív médiánk, amiért mindannyian fizetünk, fizetünk európai állampolgárként, amikor előfizetünk a kábelcsatornákra például, tehát, hogy mi nekünk, európai állampolgároknak kell ragaszkodni az, hogy objektív képet kapjunk, például a romákról is. Itt kellene, hogy kezdődjön a tudatosítás. Nem hiszem, hogy a romákkal kapcsolatban azt kéne tudatosítani, hogy a nem romák mennyire jó fejek. És a nem romáknak nem arról kéne hallaniuk, hogy a romák miért normálisak, mert nincs közvetlen tapasztalat. Óriási szerepe van ezért ebben a médiának és ahelyett, hogy a civil szervezetek buta hisztériával, hisztérikus anyagokkal tömik a médiát, annyira fontos lenne, hogy ezek a civil szervezetek vigyék el a médiát az emberekhez, hogy az ő saját hangjukat halljuk, és akkor sokkal jobban értenénk ezeket az ügyeket, és nem lenne annyira átpolitizálva és hiszterizálva az egész. Ennyit szerettem elmondani. Tehát a kérdésem az volt, hogy milyen intézkedéseket várnak el a, hatá, a az, ö, francia hatóságoktól. Flot, asszony, és utána Bedenik úr kap szót. Köszönöm szépen mindazoknak, akik előttem szóltak. Fontos, hogy a tavasszal meghatározott ö, ö, európai keret két pilléren álljon, két lábon álljon, inkluzív befogadó legyen, és valós hatásokat ö, váltson ki, hogy a diszkrimináció elleni küzdelem jogi is hatékonyan valósuljon meg. Tehát két lábon kell előre haladni. Franciaországban hallottam valakiről, aki rendőr főnök volt három éven keresztül Párizsban. Egyszerű dolgot mondott. Nekünk, mint rendőrkapitányságnak kiutasítási kvótákat határoznak meg, úgyhogy ezt végre kell hajtanunk. Amikor szeptember írunk, és nyár után a kvótánkat nem teljesítettük, akkor egyszerűen kimegyünk a terepre, és nyakon fogjuk a cigányokat, hogy kiutasíthassuk őket elfogadják általában két 300 euró ellenében az önkéntes kitelepítés, kitelepülést a romák. Ez sokkal egyszerűbb egy romát nyakon fogni, mint mondjuk egy ázsiai bevándorlót. Ezt hallottam tőle. Tavasszal Franciaországnak majd jövő évben azt mondjuk, és nagyon örülök, hogy minden ország nemzeti stratégiát dolgozott ki a roma integrációra, de ha ugyanakkor az ilyen típusú fellépések, amely közvetlen diszkriminációs fellépések sorát foglalja magában, ha ez így működik, akkor nem fogunk célba érni. Fontos, hogy az európai keretprogram két lábon álljon, két pilléren nyugodjon. Amikor a kormányok visszaeső bűnözők, hogy úgy mondjam, <laughs> folyamatosan eh, diszkriminálják a cigány roma lakosságot, politikai megfontolásokból bűnbakként kezelik őket, amikor a kormányok visszaeső eh, fellépésként eh, így járnak el, akkor a terepen az Európai Uniónak fel kell tudnia lépni, hiszen jogi eszközök már léteznek, de ahhoz, hogy az európai ö, eszközöket, pénzeszközöket föl lehessen használni, ahhoz végre kell hajtani a vállalásokat is. Végül pedig az Európai Bizottságnak, és ezt a parlamentnek is támogatnia kell, együttesen kar- karbaöltve kell fellépnie az Európa Tanácssal. Én olasz, spanyol, nagy-britániai, roma kezdeményezésekről tudok, fontos, hogy roma mediátorok lépjenek föl, és az intézményekkel, iskolákkal, közszolgáltatásokkal való kapcsolattartást ők végezzék, és az Európai Uniónak az ilyen típusú munkahelyeket kell az eszán keresztül finanszíroznia az Európa tanácssal együttesen a képzés és munkahelyteremtés szintjén. Ez fontos volt elmondani. Mikrofon nélkül beszél az elnök asszony. Just one more, Miss... Védenik úr. Utána pedig a panel tagjait kérem meg, hogy Árszok Vedenik úr először, aztán még egy felszólalónk lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban az oktatás a legfontosabb összetevő, de ezt kicsit kiterjeszteném, azt mondanám, hogy még fontosabb a kora gyermekkori fejlesztés. És nem csak az iskola előtti, hanem az első három év. Az első három évben, amit kihagyunk, azt, azt nem lehet később bepótolni. Tehát a szülők számára akár születés előtti időszakra tervezett tanítási anyagra gondolok, aztán nyelv, oktatásra gondolok. Abszolút fontos ez. Ez kellene, hogy a bármilyen stratégiának az egyik kulcspillére a kora gyermekkori fejlesztés, hiszen ez a leghatékonyabb. És a másik dolog, a lakóhely szerinti állam részvétele az oktatásban. Azt látjuk, hogy Németországban nagyon sérülékeny a gyermekek helyzete. A gyermekek egy ideig járnak iskolába, aztán nem, és aztán ráadásul mondjuk haza is küldik őket, tehát az ő helyzetüknek nagyon font, illetve a, a, ezeknek az álmoknak nagyon fontos szerepe van az oktatásban. A mediátorok, illetve az egyéb segítők össze kellene, hogy kapcsolják a romákat a többségi társadalommal, és végül a hazaküldi, hazatérési irányelv 2005-115-ös, 2008-115-ös irányelv nagyon fontos, hogy ezt felülvizsgálják és tartalommal töltsék fel, hogy ezt a generációk közi, köz, közötti ö, szegénység túl öröklését ö, megtörjék. Minszki úr, öt, legyen rövid, mert öt perc múlva elmenek a tolmácsok. Azt gondolom, hogy ez a libe meghallgatás nagy, csodálatos volt arra vonatkozóak, hogy egy EU stratégia intellektuálisan milyen kell, hogy legyen. De azt gondolom, hogy kell, hogy legyen egy házi feladatunk is a parlamenti képviselők, az európai parlamenti képviselők kerüljenek közelebb az Európai Bizottság álláspontjához. Az Európai Bizottság kicsit más álláspontot foglal el. Ez az egyik. Ugyanakkor járók az, hogy mikrofon nélkül szólalt fel. Nem, Andor úr a, nagyon is világos volt. Azt mondta, hogy az EU keret az országokról szól. Mert hogy az övék a felelősség de különbséget kell tennünk. Ki kerül be a stratégiába, és kinek van mandátuma a stratégia fölött? Járók asszony továbbra is mikrofon nélkül beszél. Tehát annak érdekében, hogy az ilyen félremagyarázást vagy zavart elkeverjünk, ahol most vagyunk, van egy csodálati politikai szerepe a parlamentnek, és azt szeretném, hogy a bizottság akarata is úgy érvényesül, hogy a két pozíció, a két álláspont összehangolódik. Múlt héten hallottam, hogy a francia kormány új roma stratégiát fogalmaz meg. Ezt beszéljük meg a franciákkal? Hívjuk -e meg más tagállamok képviselőit is? Hát nekik is a saját elképzelésüket meg kell fogalmazni az EU kerettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Azt hiszem az a probléma, hogy megpróbáljuk ezt a meghallgatást kiterjeszteni. Annyi nyílt kérdésre került, hogy ez még nem az ügy vége. Különböző oldalakról hallottunk nyilatkozatokat, kérdéseket, úgyhogy az a döntésünk, hogy folytatni kell ezt a párbeszédet a bizottsággal, és az ugyanennyire fontos tanácsal is. A terepen dolgozók szintjén, a hely, az önkormányzatokkal, régiókkal, helyi hatóságokkal együtt kell működnünk. Ma azonban már nincs időnk, de biztos vagyok benne, hogy ezt a vitát folytatni fogjuk, mert rengeteg kérdés nyitva marad. Szeretném a maradék három, tehát tényleg három percet arra használni, hogy megadom az előadóknak a szót, hogy valami nagyon rövid kommentárral élhessenek először. Izabel, Mihálás nagyon röviden, ha tudja. Köszönöm. Tudom, hogy nem tudok um, igazságot tenni, és azért csak az utolsó ponthoz szeretnék hozzászólni. Igen, én is így látom azt, amit a biztos úr mondott, hogy az ő érdekük az az, hogy a tagállamok vizsgálják felül a stratégiáikat, bizonyos iránymutatások a harmóniában, és nagyon fontos szerintem, hogy az Európai Parlament komolyan vegye ezt az ügyet, és a bizottsága együtt megpróbálja az Európai Parlamentben elvégzett, utóbbi két évben, két évben elvégzett munkát konkrét bizottsági politikáká átváltani. Koordináló helyzetben van persze a bizottság a nemzeti stratégiák szempontjából, erre szükség is van. Nem szabad, hogy vákum alakuljon ki, és ezt a folyamatot elveszítsük, és egy Roma platform vagy egy task force koordinálja a dolgot. Még ezt nem is tisztáztuk, ezt gondolom tehát. Emellett meggyőződésem, hogy a két pillérről kell, hogy szóljon ez a folyamat, a szociális be, társadalmi befogadásról egy oldalról és más oldalról a megkülönböztetésmentességről, valamint az alapjogok védelméről. A legutóbbi ügyek, amelyek felmerültek, általában az alapjogok megsértéséhez kapcsolódtak. És láttunk, hogy megalapozott demokráciák erős kormányai nem tudják megvédeni az állampolgáraikat, amikor erőszak áldozatai lesznek. Nagyon szerettem volna minden egyes hozzászólónak a gondolataira visszatérni, de attól félek, hogy most ennyi idő volt csak, és csak ennyit tudtam tenni. Papadopuló asszony, kérem nagyon röviden. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy az viktimizáció és a romák kirekesztése nem fog úgy véget érni, hogy mások megcsinálják helyettük, hogy felajánlanak dolgokat nekik. Nekik maguknak kell rész, rész szintén részt kell ebben venni, nekik kell fellépni gazdasági munka, oktatás szempontból, nekik is aktívan részt kell venni ebben a folyamatban, különben nem fog működni az egész. Paternalista lesz a megoldás, és fent fogja tartani a kirekesztést és a viktimizációt. Köszönöm. Oui, si j'ai choisi de, d'utiliser... Nos, úgyhogy más hangnemen szólaltam fel. Az nem azért van, mert nem értek egyet a többiekkel. Szerintem is konkrét, gyakorlati lépésekre van szükség. Viszont szerettem volna ezt egy politikai kontextusba helyezni. Bulgáriában jártam, aláírtam egy petíciót, pedig Tehát egy petíciót nyújtottak be, amit én nem írtam alá, amely azért volt, hogy a romáknak ne legyen külön tévéműsoruk. Hát, szerintem a, az én szervezetemhez hasonló emberjogvédő szervezeteknek azon kell dolgozniuk, hogy hogyan tudunk gyakorlati lépéseket tenni, azzal kell ugyanakkor foglalkozni, hogy milyen politikákat fogalmaznak meg. Hogyha ebben az irányban nem teszünk semmit, akkor katasztrófába futunk. Éppen ezért alkalmaztam más hangnemet. Hölgyeim és uraim, most nem a liga vagy bármilyen más szervezet nevében szólalok fel. Viszont a franciaországi emberjogvédő liga folyamatosan ott volt a romák mellett, amikor kiutasították őket, ott voltunk a bíróságokon az ügyvédek mellett. Tehát a terepen dolgoztunk a romák jogainak a védelméért hiszen ezek az emberek, akik nagyon hátrányos helyzetben vannak, nem tudják magukat megvédeni. Amikor mindenféle kérdés nélkül leveszik az új lenyomatukat, buszba teszik őket, és kiutasítják őket az országból, és azt mondják nekik, hogy hát biometrikus adataik, adatokat gyűjtöttünk önökről, úgyhogy nem tudnak visszajönni az országba, és hát nem tudunk itt semmit se tenni. Nem valóban tudunk lépéseket tenni, kötelességünk van, mégpedig komoly kötelességeink vannak ezen emberek felé az elfogadhatatlan lépésekkel szemben fel kell lépnünk, hiszen ezeket az lépéseket egy amalgám útján azért hozták meg, mert azt mondják, hogy ezek az emberek romák, ki kell őket utasítani. De nem, meg kell határozni, hogy kikről van szó, nekünk emberjogvédő szervezetként bárkit, mindenkit meg kell védenünk, amikor a jogaikat megsértik. Köszönöm szépen. Az elnök asszony, köszönöm, nagyon jól összefoglalja, hogy mi is történik egyik oldalról, ott vannak az valódi előfeszítések és az együttműködés, más oldalról ott van a szélső jobb mozgalom, az intolerancia, és valódi kockázatok. Ez a mai európai valóság. Lívia. Járók a képviselő asszony mikrofon nélkül szól hozzá. Szeretnék konkrét kérdést kapni, a, választ kapni a kérdésemre. Milyen intézkedéseket próbáltak elkezdetni a francia hatóságokkal a vándorló népekkel kapcsolatban. Tehát milyen konkrét intézkedésekről volt szó? Ez volt a kérdésem, és szeretnék választ kapni. Mik voltak azok a javaslatok, amikkel önök előálltak a hatóságok felé, elnök? Livia, mielőtt választ kérünk, megkérdezem az a tolmácsokat, hogy tudnak-e még maradni egy pillanatra. Nagyon röviden kérem a választ. Nagyon röviden. Egy, egy perc, csak három pont. Mely volt az a három legfontosabb intézkedés? Csak ennyi. Kérem, kérem. Oui, Igen. Elmondtam, hogy nem akarok a francia Liga nevében szólni. A kérdés Franciaországban, mint más országokban is már elmondtuk mi. Egyrészt vannak az utazó romák, akik francia állampolgárságúak. Aztán vannak olyan lakossági rétegek, amelyek Franciaországban más országból érkeztek meg. Intézkedéseket foganatosítani kell különböző módon az adott kategóriák fényében. A francia kormány ami a Jean du Voyage, az utazó romák kategóriáját illeti, tudják, hogy nem minnyáján romák az utazó népek ugyanis nem minnyáján romák. Például ma Franciaországban egy ember, akinek van egy men- menetlevele, egy menetlevéllel rendelkező ember nem mehet be a szupermarketbe, nem írhat meg egy cseket, nem fizethet vele, mert a francia kormány a menetlevéllel rendelkező utazó ö, személynek ö, nem ad tartózkodási engedélyt. Tehát pedig erre köteles lenne, hogy ezt megtegye. Válasz, vannak olyan egyesületek Franciaországban, akik éppen ilyen tele, területeket szeretnének a romák vagy utazó népek számára rendelkezésre bocsátani. Az elnézést kérek, de azt hiszem, hogy most a, az ülés hivatalos részét be kell szem, a hárman nyugodtan tudják folytatni itt a vitát, a sajnos a tolmácsok nélkül, de a terem még rendelkezésükre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen az egész délelőtti részvételüket. Szerintem folytassák, és nagyon-nagyon örülök, hogyha kapnánk erről majd valami visszajelzést is, hogy mire jutottak önök hárman. I would like to thank to the interpreters. És köszönöm a tolmácsoknak, mondja az elnök asszony, hogy ilyen hosszú időn keresztül rendelkezésünkre álltak.